gyakorlatilag elvi szinten el kell fogadnia a transferuniót. Végül pedig a bizottságnak üzenem. Bízom abban, hogy végre előjönnek azokkal a javaslatokkal, amelyeket már több mint egy éve követelünk a tranzakciós adó kapcsán. Köszönöm szépen. Nigel Farage a következő.